kezdődik. 9-től 13 óráig tart a napi rendet. Nyilvánosságra hoztuk, és a parlament weboldalán is rendelkezésre áll minden kollégának. Köszönöm, hogy eljöttek a tolmácsoknak, köszönöm, hogy kötelességből vagy örömből, de minden esetre kitartottak velünk az ülést, bezárom. Köszönöm.